kutyához. Ez pedig a szubszidiaritásról és az arányosságról szóló 2015 és 16. évi jelentések. És megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Több év eltelt már azóta, mikor Először kezdtem el követni az arányosságról és szubszidiaritásról szóló jelentéseket. El kell, hogy mondjam, hogy nagy élvezettel követtem ezeket a jelentéseket, különösen, amikor este fél tizenegykor kerül napirendre ez a plenáris ülésem. Nos, ez nem azért mondom, hogy passzivitást propagáljak, hanem azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy az EU számára mennyire fontosak ezek az elvek. Az arányosság elve kimondja, hogy az Unió csak olyan intézkedéseket tehet, amelyeket a szerződések lefektet lehetnek, és nem nyúlhat túl ezeken a jogkörökön. Ezek köbe vannak vésve a szerződésekben, és az Európai Unió és az állampolgárai közötti jogkapcsolatot garantálják ezek a szabályok. Nem szabad ezeket megszegnünk, vagy eltorzítanunk, hogy az euroszkeptikusoknak táptalajt adjunk. Ez a jelentés 2015-2016-ra vonatkozik, és arról szól, hogy az újonnan megjelent eszközök hogyan működnek. 2015-ben nagyon sok új eszközt fogadtunk el, az a konzultáció, nyilvános konzultáció, a Refit program beindult, illetve az állampolgárokkal folytatott párbeszéd a kozekről, illetve a régiók bizottságával 2016-ban pedig a nemzeti parlamentek egyre inkább együttműködtek az Európai Unióval az új elfogadott eszközök segítségével, különösen a REFIT segítségével. 65% kosra nőtt azoknak a jelentéseknek és együttműködésnek a száma, amelyeket a nemzeti parlamentekkel valósítottunk meg. Az eljárás csak akkor működik, hogyha minden egyes érintett fél képviseli az alapelveket, és nem szabad a bürokráciát fokoznunk semmiképpen, a jogalkotási folyamatot nem szabad hosszabbra nyújtani. Én úgy gondolom, hogy az árnyék előadókkal együttműködve sikerült egy kiegyensúlyozott jelentést megszövegezni, amelynek az a célja, hogy hatékonyabb eurót, az európai állampolgárok akaratát figyelembe vévő uniót valósítsunk meg. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak. Még egy utolsó szó, a Timmermans Task Force-ot illetően tudják, hogy Juncker úr hozta létre ezt a csoportot, a szubszidiaritás vizsgálata a feladatok, együttműködnek a nemzeti parlamentekkel és az Európa parlamenttel is. Én úgy gondolom, hogy nem azért nem veszünk részt a ház részéről ebben a munkában, mert nem érint minket. Természetesen a képviselőknek jogában áll bármikor részt venni ebben a munkában. De a kozakkal és a régiók bizottságával létesített kapcsolatainkat fokoznunk kellene mindenképpen. Ez ügyben én a parlament elnökéhez valóban benyújtottam egy levelet, hiszen úgy gondolom, hogy a régiók bizottságának elnökével együttműködve egy hidat képezhetnénk az Unióban. Nagyon fontos, hogy a regionális hatóságokkal, a nemzeti alegységekkel együttműködjünk annak érdekében, hogy egy olyan politikát alakítsunk ki, amely az állampolgárok érdekeit képviseli. Köszönöm szépen. Mimica úr következik. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők. Szeretném megköszönni a jelentéstevő asszonynak, Delbo asszonynak a kiváló munkát és a pozitív konklúziókat. Mióta munkához állt a Juncker Bizottság elkötelezte magát hogy a szubszidiatás elvének valóságos, és a arányosság elvének valóságos tartalmat adjon. Szeretnék együttműködni nemzeti parlamentekkel és az EU intézményekkel ez irányban, biztosítva azt, hogy minden javaslat megfeleljen ezeknek az elveknek, és hogy a közös értelmezését tisztázzuk annak, mit jelent a szubszidiatás és az arányosság a valós gyakorlatban. Az intézményközi megállapodása jobb jogalkotás tárgyában, amelyet két éve ért alá három intézmény, újra homloktérbe helyezi azt, hogy ezek az elvek valóban tiszteletben tartassanak az uniós jogszabályalkotásban és az, azok hatásának ért elemzésében. E közös vállalást bemutattuk, hogy a e közös vállalkozás révén, hogy az európai állampolgárok érdekeit szolgáljuk ezzel. Franz Timmermans első alelnök, kollégám szeretett volna ma este erről beszámolni önök előtt, ám Luxemburgba kellett utazzon az, az általános ügyek tanácsán, hogy részt vegyem. Az ő vezetésével a bizottság kollégiuma a jobb okotási napi rendet folyamatosan napirenden tartja. Több átláthatóságot, több részvételt a közügyekben, és több ö, tényalapú szabály képzést irányozunk elő, és ez egyfajta kultúráváltást is jelent. Erre építkezve, ahogy Juncker elnök 2017-es uniós beszédében rámutatott, egy task force-ot hozott létre a bizottság, a szubszidiatás, arányosság és hatékonyabban többet címszóval 2017-ben tette ezt. Szeretnénk biztosítani azt, hogy a döntések kiegyensúlyozottak legyenek, megfelelő szinten szülessenek, legyen az Európai Uniós, nemzeti, regionális vagy helyi szint, és meg kell vitassuk azt is, van, vajon vannak-e olyan szakpolitikai területek, ahol a hatásköröket újra lehet delegálni észszerűen a tagállamokhoz. A bizottság tudomásul vette az Európai Parlament az döntését, hogy nem csatlakozik ehhez a Task Force-hoz, ám továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a parlamentnek szánt székek továbbra is várják a parlamentet, üresen állnak. És üdvözöljük azt, hogy a ma megvitatandó jelentés megerősíti azt, hogy a parlament érdeklődése fordul a szubszidiatási elvek megvalósítása és azok monitoringja irányába. Több javaslatuk nagyon hasonlít azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket most a taskhoz éppen mérlegel és értékel. Ami például a szubszidritási ellenőrzési mechanizmust illeti, egyetértünk azzal, hogy a nemzeti parlamenteknek világosan el kell magyarázni az okait annak, hogy miért tartják úgy, hogy adott esetben egy jogszabályosat nem felel meg a szubszidiaritás elvének. És a nemzeti parlamentek észszerű véleményére válaszolnia kell a bizottságnak. Emlékeztetnem kell arra, hogy ezeket a válaszokat mi bizony publikáljuk a weboldalokon, ott elérhetőek. És az Európai Bizottság a 8 hetes időszak, pihenőidőszak kizárásával teszi ezt, tehát nem tartja ezt, nem tart 8 hetes szünetet augusztusban. Bár a szerződésekben szerepel ez, ám most vizsgáljuk, hogy a szubszidiaritási és ö, arányossági task force esetleg ez, ebben az időszakban is működjön. A bizottság persze nem a jó gondolatok monopóliuma, máshonnan is jöhetnek ilyen konstruktív javaslatok, például a nemzeti parlamentektől is, és nyitva állunk ezek előtt. 2015-ben az első zöld kártyás kezdeményezés, amely az élelmiszer pazarlás ellen született, 18 parlament támogatásával kerül beterjesztésre, és örültünk ennek, valamint a körkörös gazdasági csomag is hasonló pályán haladt 2015-ben. Egyetértek önökkel abban, hogy ezek a kezdeményezések jól mutatják, hogyan tudnak a nemzeti parlamentek konstruktív szerepet játszani az intézmény közi keretekben. Úgy gondolom, most arra kéne koncentrálni, hogy a már működő mechanizmusokat teljes mértékben kihasználjuk, kiaknázzuk, és nem az hogy belekezdjünk egy új intézményközi hosszú vitába, és átalakítsuk a kereteket, mert ahhoz sok esetben a szerződések módosítása is szükség volna. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Preda úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni ezt a jelentést Delvo kollégának, és mindazoknak, akik figyelembe veszik az AFKO véleményét. Voltak eltérő nézőpontok, álláspontok a szakbizottságban, de az, ezek az éves jelentések azt a célt szolgálják, hogy a nemzeti parlamentek előjogait ö, vigyázzák, őrizzék. Azok a mechanizmusok, amelyek a szubszidiaritást és a, az arányosságot ö, erősítik és szolgálják, azt látjuk, hogy a, a sárga kártyák nagy száma nem véletlenül növekedett. Egyre többet kaptunk nemzeti parlamentektől, és az Európai Parlament is fontos szereplővé vált. A Szabko Szakbizottság aláhúzza azt, hogy nagyon szükség, nagy szükség van a rugalmasságra, a korai riasztási rendszeren keresztül, egy 8 hetes időszakot biztosítunk a nemzeti parlamentek esetén. Az EPP, eset, EPP részéről Radevúr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, szeretnék gratulálni az előadónak, és szívből köszönöm azt a kiváló együttműködést, amelyet ezzel a jelentéssel kapcsolatban tudtunk elérni és szeretném megköszönni az árnyék előadók munkáját is. Pontosan a megfelelő egyensúlyt teremti meg ez a jelentés, és aláhúzza a bizottság éves jelentéseinek legfontosabb elemeit. 2015-ben és 2016-ban a szubszidiatással és az arányossággal kapcsolatban szeretnék gratulálni a bizottság kezdeményezéséhez, kezdeményezéseihez az elmúlt években amely hozzájárult e két alapelv vég megvalósulásához az uniós jogalkotásban. Ma, amikor az unió előtt soha nem látott válságok állnak, amikor a saját azonosságát, identitását keresi, nagyon fontos, hogy szilárd lábakon álló jogszabályok legyenek, amelyek hozzáadott értéket képviselnek, és éppen ezért kell pontosan alkalmaznunk ezt a két alapelvet, és ne adjunk, pontosan azért, hogy ne adjunk ö, táptalajt és ö, lovat az EU szkeptikusok alá. A nemzeti parlamentek nagyon fontosak az eltérő vélemények ö, közötti összehangolásban, ami az intézmények és az, a nagy közönség között van nagyobb rugalmasságra van szükség a 8 hetes időszak számításánál, amelyen belül indoklással ellátott véleményt küldhetnek be a szubszidiaritás, illetve az arányosság elve segítségével jobb szabályok születhetnek, amelyek kevesebb kritikát találnak, és így vissza helyreállítják az emberek bizalmát az Unióban. Demokrat, Monsieur Koferati, une Köszönöm. Koferáti úr a szocialisták részéről egy percben. A jelentés, amiről vitázunk, egy nagyon kiegyensúlyozott jelentés, és nagyon jól tükrözi, hogy mekkora érdeklődésre tart számot ez a téma. Úgyhogy köszönöm szépen a raportőrnek az eszközök, amelyek az arányossághoz és a szubszidiaritáshoz kötődnek, nagyon fontosak, mert a demokrácia alapját képezik. Az Európai Uniónak meg kell próbálnia a szabályait úgy megalkotni, hogy átszervezi a jogalkotási folyamatot, és közben a már létező joganyagokat is átszervezi, ez üzenetet küld az állampolgárok felé, miszerint érdekelnek minket az állampolgárok igényei, az alulról elhangzó kritikák. Én úgy gondolom, hogy ez jó példa arra, és látszik abból is, hogy 2009-ben 9 parlament arra kérte az Európai Bizottságot, hogy tegyen egy javaslatot a vállalati felelősségvállalásra. Én azt hiszem, hogy ha erre válaszolnánk, az jól tükrözni, hogy meghallgatjuk az állampolgárokat. Elnök, köszönöm szépen, Karim úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kérem, figyeljen egy kicsit, csak néhány általános megjegyzésem lenne, lehet, hogy kicsit személyesek, és Medi, először is nagyon szépen köszönöm, hatalmas munkát végeztél a szakbizottságban és a parlamentben is, de azért köszönöm különösen, hogy mindig meghallgattad a javaslatokat, amiket beterjesztettem. Nem mindig értettél egyet, de ez jogod van, de azért köszönöm szépen, hogy legalább felkaroltad az ötleteimet. Én évek óta foglalkozom ezzel a témával a szakbizottságban, és a kollégáim mindig bíztak bennem, ez mindig erőt adott nekem itt a parlamentben. Van olyan kérdés, amivel semmiképpen sem tudtam egyetérteni veled, de nem fogok a jelentés ellenében szavazni, mert ott tartunk, ahol. Én mindig azt gondoltam, hogy a nemzeti parlamenteket valahogy be kell vonnunk a saját jogalkotásunkba és a döntéshozatali folyamatunkba. Ha nem, akkor abba a helyzetbe jutunk, mint ma az országom a Brexit-tel. Úgyhogy nagyon fontos, hogy jelenleg az a helyzet, hogy mazsolázgatnak az kormányok, ha tetszik valami az embereknek azt mondják, hogy ez az ő művük, ha nem, akkor a parlamentre mutogatnak. Ezt nem lehet már elfogadni, vonjuk be a nemzeti parlamenteket a munkába. Köszönöm, Butoné asszonyé. Egy perc van szó. Merci. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt kell látnunk, hogy a javaslat állásfoglalása javaslat jellege, hangvétele teljesen megváltozott az előző jelentéshez képest komoly a változás. És hát remélem, hogy egy évvel az európai parlamenti választások előtt valóban hasznos lesz abban, hogy növeli az integrációt és a nemzeti parlamentek bevonását a folyamatokba. Ám továbbra is körültekintő leszek. Azt kell figyelni, hogy korrekten alkalmazzák -e ezt az alapelvet az intézmények. És üdvözlöm azt, hogy a nemzeti parlamentek nagyobb lehetőséget kapnak a kettes jegyzőkönyvben foglaltak alapján. Üdvözlöm a zöldkártyás eljárást is, valamint egy, a, a, a piros, vörös kártya rendsz, lap rendszerét is. Szerintem a észszerű véleményformálást az egész jogalkotásra ki kéne terjeszteni a folyamat egészében, mert alapvető demokratikus jogai ezek a nemzeti parlamenteknek. Köszönöm, Maria Szúr egyedül maradt a spontán hozzászólásokra. Bocsánat, tévedtem, lehet, hogy későre jár, és ezért. Ketten jelentkeztek spontán felszólalásra. Poszpisil úr először, és aztán Marias úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Engem minden nagyon, mindig nagyon érdekelt az arányosság és szubszidiaritás témája. Örülök, hogy erről esik szó. Sajnálatos módon nagyon késő van, úgyhogy nem hiszem, hogy sokan figyelik még ezt a vitát. Sajnálatos ez, mert ez a két elf nagyon alapvető fontosságú az európai jog szempontjából. Én üdvözlöm azt, hogy a nemzeti parlamentek végre élnek azzal, hogy véleményformálási lehetőségük van, és remélem, hogy a jövőben egyre többet élnek ezzel a lehetőséggel. Ez biztosítja majd azt, hogy ne fordulhasson elő az, hogy a nemzeti jogalkotók azt mondják, hogy ha korábban tudtuk volna, hogy mire készül az Unió, akkor nem támogattuk volna. Úgyhogy én egyetértek Juncker úrral és a bizottsággal, és örülök, hogy jobb minőségű, de kevesebb törvényt alkotunk. Maria úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A szubszidiaritás és arányosságról szóló jelentés nagyon jó jelentés. Ne felejtsük el, hogy ezek alap elvek, hiszen közel hozzák az állampolgárt az unióhoz. Ez egy demokratikus alapelv, egy olyan elv, amely a hatalom megosztását garantálja, hiszen kijelöli, hogy milyen hatalmi szinten hozunk meg egy-egy döntést olyan kérdésekben, amik az Európai Unió ö, folyamatosan gyakorolt jogköreit érinti de nagyon fontos az is, hogy a nemzeti parlamentek kiemelt szerepet kapnak, akik vétójoggal érhetnek, fölemelhetik a sárga kártyájukat, megkérdőjelezhetik a brüsszeli döntéseket, hogy mindenben Brüsszel döntsen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jól működik a szubszidiaritás. Köszönöm. Monsieur nous revenons vers vous. Köszönöm szépen. Mimica úr, ma este utoljára. Brock úr, mi történik? Kérem, használja a mikrofont. Háromszor is jelentkeztem a spontán hozzászólásra, és nagyon sajnálom, hogy nem vett róla a tudomást. Lehet, hogy a sors akarja így, hogy ne vegyenek rólam tudomást. Szó sincs erről. Elnézést kérem. Nem vettem észre, nem láttam tényleg, hogy spontán hozzászólást szeretne tenni. Elnézést kérem. Ezt most korrigáljuk? Hát, hogyha egy öreg embernek megadják a szólási jogot, akkor élnék vele. Egy percben, uram. Biztos úr, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy én is hozzászólhatok. Úgy gondolom, hogy ez a két alapelv meghatározó az integráció számára, és a döntések hatékonyságára nézve is. Hiszen arra azt is látnunk kell, hogy ez a két alapelv, ennek van egy testvére, és úgy hívják, hogy szolidaritás. És mindig emlékeznünk kell arra, hogy e, ezeknek egyensúlyban kell lenni, hiszen bizonyos országok, bizonyos dolgokat nagyobb országok szubszidiaritásnak tekintenek, kicsik már nem amit gazdagok szubszidiaritásnak tartanak, azt a szegény ország lehet, hogy szolidaritásnak véli. Tehát azt gondolom, hogy itt nagyon finom egyensúlyra kell törekedni. Az ebben az Európai Parlamentnek nagyon fontos szerepe van. És a Lisszaboni szerződés ismeri a narancssárga kártyát, a sárga kártyát, és a nemzeti parlamentek szerepét megerősíti, és ezt sem szabad elfelejtenünk, de a döntést mindig azon a szinten kell meghozni, amelyre a szerződés a kompetenciát helyezte. Köszönöm szépen, Brok úr, mondja az elnökasszony. Köszönöm szépen még egyszer, hogy nem vettem észre a jelentkezését. Mimica úr kap most viszont zárszót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hagyj zárjam azzal, hogy biztosítok minden vagy képviselőt arról, hogy a bizottság gondoskodik arról, hogy a szubszidiaritás és a arányosság továbbra is az európai demokratikus folyamat szíve és lelke marad. És továbbra is kapcsolatban maradunk önökkel, meg a tanácssal, meg a nemzeti parlamentekkel, ebben is, meg más fontos témákban is. Ezért is köszönöm a figyelmüket tisztelt képviselők. Köszönöm, Uram! Most pedig zárásként Delvó asszony. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök asszony! A vita lezárásaként azt mondhatom, hogy bár vannak az értelmezésben bizonyos különbségek, azért széles körű konszenzus van afelől, hogy az arányosság és szubszidiaritás elve rendkívül fontos, és köszönöm Brock úrnak, hogy hangsúlyozta, hogy nem csak ezek az elvek meghatározóak, hanem a szolidaritás ikre ezeknek, és szerepet kell kapjon az európai építkezés folyamatának egészében. Ezért szeretnénk továbbra is arra bátorítani a tagállami parlamenteket, meg a regionális parlamenteket, hogy éljenek a már működő eszközökkel, aknázzák ki ezeket teljes mértékben, és biztosítsák azt is, biztosítsuk, hogy vállalják felelősségüket, és ne Brüsszelt károztassák mindenért, ami a világban félre megy, hanem konstruktív javaslatokkal álljanak elő a jobb működés érdekében. És erre kérek mindenkit, meg arra persze, hogy szavazzák meg a jelentésemet. Köszönöm szépen, Delva asszony!